Uh, dear colleagues, good morning. If uh, everybody agrees, I think that we should uh, start our uh, meeting today. I'm sure that colleagues will uh, join us uh, uh, uh, during our debates. Uh, welcome to... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretnék üdvözölni minden résztvevőt, minden meghívott vendéget. Biztos vagyok benne, hogy nagyobb számban is lesznek majd résztvevők, hát talán a korai időpont miatt kisé fokhiasak még a padsorok. Üdvözlök tehát eh, még egyszer mindenkét. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Fejlesztés Politikai Bizottság közösen tartott meghallgatása az Aid for Trade eh, témában Genfben került eh, sor július 11-13 között egy ilyen tematikus konferenciára. A Paul Rübig kollégám is meg majd megkapja később a szót, hiszen ő részt vett ezen az említett Genfi konferencián, és emellett természetesen beszélnünk is kell arról, hogy ennek a konferenciának milyen kihatása van az Aid for Trade politikánkra. 2005. decemberében kezd kezdődött e, ez a hongkongi WTO miniszteri csúcson, ami tulajdonképpen a dohai fejlesztés politikai napirend egy, egyik eleme. 300 milliárd euró, illetve dollárnyi összeget osztatunk szét az érintett 146 fejlődő ország között, Elsősorban afrikai és ázsiai országokról beszélünk természetesen. Az Európai Unió és annak tagállamai vezető szerepet játszanak ebben az Aid for Trade programban. 12,7 milliárd eurónyit adtak egy évben, ez 13% az összes támogatásnak. Persze ezt a keretet frissítenünk kell, Például meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a fenntarthatóság, a befogadás is nagyobb mértékben megjelenik, illetve az SDG-k, eh, eh, a fenntartható fejlődési fejlesztéspolitikai célok is nagyobb mértékben megjelennek ebben. Szeretném a tegnapi INTA üléshez kötni ezt a mai ülésünket. Tegnap ugyanis Afrikáról sokat beszéltünk. Az Európai Bizottság azt mondta nekünk, hogy az elkövetkezendő 20 évben 18 millió munkahelyet kell létrehozni évente. Mi történik most Afrikában? 3 millió munkahely jön létre évente. Tehát látjuk, hogy nagy a különbség, ezért olyan releváns, de ez nem csak fejlesztéspolitikai szempontból, hanem a migrációs válsághoz is kapcsolódik ez. Mindezt bevezetőként elmondva, a DEVE bizottság lelnökének adom át a szót, hogy nyissa meg. Thank you, <coughs> Mr. Chairman. I'm just very briefly comment. Köszönöm szépen, nagyon röviden. By the INTA Vice Chair. Uh, in some countries. Bizonyos államokban a kereskedelem és a fejlesztés közötti kapcsolatot régóta fontosnak gondoljuk. Én Finnországból érkezem, és hát régóta ezt a megközelítést alkalmazzuk, gyakorlatilag sokszor ugyanaz a miniszteri, ugyanahoz a miniszteri tárcához tartozik ez a két portfólió. A fejlesztési támogatások nagy része a fejlődő országok kereskedelmi potenciáljának kiépítését szolgálják, úgyhogy nem csak stratégiai szempontból fontos, hanem pénzügyi szempontból is releváns. A legfontosabb célja az együttműködésnek a szegénység csökkentése és a hosszú távú fenntartható fejlődés támogatása a partnerállamokban. Fontos az, hogy a stratégia felülvizsgálata egy jobb Európai Uniós szintű koherenciát eredményez majd a fejlesztés politikában. Itt vannak a panelistáink, és ők fognak most beszélni a lehetőségekről, kihívásokról, és ezzel vissza, vissza is adom az elnökülést a kollégámnak. Köszönöm szépen. Ahogyan megállapodtunk már az előkészítés során, mielőtt meghallgatjuk a panelistákat, Szeretném megadni a szót Paul Rubignek, aki részt vett a hatodik Aid for Trade-es találkozón Genfben. Köszönöm szépen, Winkler kollega, kedves barátai. nagyon fontosnak tartom, hogy az, itt az Európai Parlamentben beszéljünk ezekről a témákról, hiszen meg kell vizsgálnunk hogy hogyan tudunk új munkahelyeket teremteni, hogyan tudjuk felkészíteni az embereket az előttük álló problémákra. Fogyasztáshoz kell termelés, a fogyasztói jogok nagyon fontosak, hogy mindenki szabadon választhassa ki, hogy mit vásárol. hogyha valaki valahonnan olcsóbban tud jobb minőséget eh, vásárolni, akkor ezzel a személyes vásárló erejét növeli, és eh, uh, uh, buying power is increased also. A vásárlóerőt persze az export is növelheti, tehát hogyha az import és az export oldalon is javul a helyzet, akkor ez a fogyasztók vásárlóerejét növeli. Tehát a kereskedelem nem is a nagy ipar, hanem a fogyasztók szempontjából igazán érdekes. Ahogy önök is tudják, nagyon bonyolultan indult ez a folyamat mert nem álltak készen a WTO-ban a mm, partnerek, de aztán a hongkongi csúcson Pascal Lamy segítségével sikerült áttörést elérni a három pillérben a kereskedelem könnyítés, illetve az Aid for Trade témájában. 146 fejlődő ország kapott segélyt vagy támogatást az Aid for keretében, 41% Ázsiában, 38% Afrikában került kifizetésre, és tegnap hosszan beszéltünk itt ebben a szakbizottságban az Afrika alapról, az Afrika Trust Fund témájáról, azt hiszem, hogy Európa szemben egyre fontosabbá válik az afrikai kontinens, ezért az Aid for Trade eh, program keretében eh, különösen beszélni kell erről, hiszen 27% ennek a támogatásnak vagy segélynek a legkevésbé fejlett országokba kerül. A kifizetett pénzek három negyede négy ágazatba került, közlekedés, eh, energiatermelés, és hiszen ez minden gazdasági tevékenység alapja, akár csak az, egész, az emberek egészségének az alapját adja mondjuk a víz. A harmadik ilyen ágazat az agrárium, illetve a negyedik a banki pénzügyi ágazat, főként az új internete alapú pénzügyi tevékenységekkel ez egyre fontosabbá válik. Az Európai Unió, legalábbis a tagállamok 12,7 milliárd eurót fektettek be 2014 óta, mindkét fél számára nagyon fontos odafigyelni arra, hogy mire és hogyan költik ezeket a pénzeket. Ezért e a, az a kérdőív, ami erre vonatkozik, nagyon fontos eszköze annak, hogy az állami és a magánszektor uh, aktívabb legyen. Trade policies, programs and uh, projects. Uh, this was analyzed and summarized in a report. Ezt egyébként egy review konferencián is áttekintettük. Ez a jelentés ez valóban üdvözlendő, hiszen megmutatja számunkra, hogy mik a sikertörténetek, illetve olyan fontos infografikákhoz is jutottunk, amelyel egyben vizuálisan is nyomon követhető, hogy mi történt, hova jutottunk az Európai Parlament számára. Ez egy fontos eszköz ahhoz, hogy elindítsuk a vitát ebben a témában, persze megfelelően koncentráltan, aztán majd meglátjuk az argentinai, argentinában tartandó konferencián, hogy ez hogyan alakulhat. Az Európai Parlament a, a, nemz, a WTO parlamenti konferenciával együtt, egyébként Erika Mannemi eh, hoztuk ezt létre Genfben, de legalább évente egyszer a miniszteri ülést parlamenti ülés is kiegészíti. Legutóbb Balin több mint 400-an voltunk jelen. Miniszter, a kereskedelmi <laughs> miniszterekkel, illetve az Európai Parlamentben a WTO irányító csoporttal eh, együttműködve, ami egyébként egy fontos eszköze annak, hogy a multilaterális dimenzióját is fejlesszük a több oldalú eh, és két oldalú megállapodások eh, egymás ki kell, hogy eh, egészítsék. A fenntartható fejlesztési célok, a kereskedelem könnyítés, a nők szerepe a kereskedelemben, ez a következő fontos, ezek a fontos témáink. Eh, Genfben eh, több mint ezre vettünk részt, több mint 50 mellékesemény is zajlott. Valóban átfogó volt ez a Genfi konferencia, nagyon érdekes volt azt látni, hogy hogyan lehet elérni a, azt, hogy a legkevésbé fejlett országok helyzete javuljon. Annyit szeretnék még elmondani, hogy számunkra az igazán fontos kérdés az, hogy áthidaljuk valahogy ezt a digitális szakadékot, illetve a nemi esélyegyenlőség terén is előmozdítsunk a dolgokat. Mindenki, aki a ebben a tematikus konferencián részt vett, jól tudja, hogy a nők szerepe a gazdaságban és a kereskedelemben elengedhetetlen ahhoz, hogy áttörést érjünk el. Facilitation Agreement, uh, A kereskedelem könnyítési megállapodások 2017. február 22-én léptek eh, életbe, és a WTO-ban már volt is egy nagyon pragmatikus, eh, vagy praktikus eset, Uganda és Kenya közötti eh, helyzet, hogyan változhatott a kereskedelem könnyítési megállapodásnak köszönhetően. Évente illetve naponta több mint 200 teherautó lépje át a határt. Kenyes Uganda között nagyon jó volt azt látni, hogy 79%-kal csökkent az határon átkelés ideje, tehát ez nyilván óriási költség megtakarítást jelentett. Úgy tűnik, hogy ez működik. A gambiai kereskedelmi miniszter is kifejezte örömét a felett, hogy mennyire javult a helyzet. Ez a review konferencia volt az első alkalom, hogy az Európai Parlament részletete egy ilyen VTO eseményen hivatalosan. Ahogy érzem, hogy ez az együttműködés nagyon gyümölcsöző lehet a jövőre nézve, ezt köszönöm még egyszer. Thank you very much. Köszönöm szépen, Paul. Ezeket az érdekes információkat, megjegyzéseket, újdonságokat, és most megadom a szót az első a meghívott vendégünknek, és ezen belül Michael Roberts következik, aki az Aid for Trade kérdésével foglalkozik a világkereskedelmi szervezetnél 2009 óta. Ő foglalkozik a hatodik felülvizsgálatával ennek a dokumentumnak, és egyébként a VTO-nál kezdte már a karrierét, mezőgazdasági témákkal foglalkozott az elején. Olyan 7-8 percre megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Látom, hogy bejött a PowerPoint is, és láthatjuk azt is, hogy nagyjából egyharmadáról van szó itt most a többoldali szervezetek részéről a támogatásoknak. Nézzük a 2008-as stratégiát, a fejlesztési célok, a milleniumi fejlesztési célok háttereként. Azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogy most itt lehetek, és ismertethetem a 2017-es Aid for Trade stratégiánkat. Úgyhogy köszönöm, hogy meghívtak. Ahogyan Rübig úr is elmondta, és statisztikákról is beszélt ő. Itt láthatjuk egyébként ezeket a statisztikai adatokat, amelyekre ő is utalt. Kevés időm van, éppen ezért megpróbálok négy témára reflektálni. Ezek azok a témák egyébként, amelyekre ő is utalt, a digitális világ, a finanszírozási kérdések, a kereskedelmi kérdések és a helyzetbehozása a női vállalkozóknak. Itt van egyébként a jelentés készítőinek, készítői közül három személy is, és videokonferencián is összekötetést fogunk majd létesíteni az egyik íróval. Nézzük most a digitális kérdéseket. Jelenleg azt nézzük, hogy a digitális egységes piac hogyan is néz ki Európában. Természetesen ez nagyon különböző képet mutat a különböző területek esetében. A nemzetközi telekommunikációs osztályunk azt mondta ki, hogy Afrikában csak minden negyedik ember fér hozzá az internethez, és nagyon sokan vannak még a világon, akik egyáltalán semmiféle hozzáféréssel nem rendelkeznek. Márpedig ez egy fontos terület a piaci hozzáférés szempontjából, mert a weben mindenféle termékekhez, illetve szolgáltatásokhoz hozzá lehet jutni, tartalmakhoz. Természetesen ez nagy problémát jelenthet a gazdasági növekedés szempontjából, a kereskedelem fejlesztése szempontjából szintén. Azért vannak itt olyan pozitív lépések, amelyeket a fejlődő országok is tehetnek a kereseti kínálati oldal kiegyensúlyozása érdekében. Egyrészt a digitális piacon ugye az egy probléma, hogy mennyire mm, kifizethető vagy hozzáférhető a digitális hozzáférés az emberek számára. A keresleti oldalon azt láthatjuk, hogy körülbelül 50%-a az embereknek él olyan területen, ahol egyetlen van lefedettség, de csak minden hetedik ember fér hozzá, tehát nekik van internetes hozzáférésük. Az információs társadalommal kapcsolatos találkozó 2000-ben került megrendezés, megrendezése, és azóta egy folyamat indult be. A konnektivitás számának növekedése az egyik legfontosabb célja ennek a folyamatnak. Az OECD egy kutatást végezett, amelynek értelmében 560 millió dollárt fektettek be ebbe a területbe 2016-ban. A finanszírozás nagy része a privát szektorból érkezik, vagyis az egyik konklúzió a konferenciá kapcsán az volt, hogy ezek az eurók, vagy segély eurók, vagy segély dollárok hogyan tudnak katalizátorként hatni a privát tőke ből származó befektetésekre. Ezeken a dolgokon gondolkodunk jelenleg. Tudom, hogy önök is ezekkel a témákkal foglalkoznak, hogy hogyan lehet a stratégiát napra készíteni. A vto nál szintén ezen gondolkodunk, különböző javaslatok születtek, az elkereskedelem, a befektetések támogatása tekintetében, Egyébként ez egy nagyon érzékeny téma, ez utóbbi. Rübig úr utalt arra is, hogy mennyire fontos a kereskedelem támogatása és a vonatkozó dokumentumok életbe lépése. Nos, hát ezen a területen azért még elég sok munka vár ránk, és az egyik legfontosabb végkövetkeztetés, amely a globális felülvizsgálat, a dokumentum felülvizsgálatából származott, arra vonatkozott, hogy itt az elkereskedelemre kell odafigyelnünk. Amikor az elkereskedelemben gondolkodunk, akkor ugye itt a konténerek kérdése is felmerül, mert itt leginkább csomagszolgálati küldeményekről van szó, ezeknek a könnyű, tehát az ezekhez való könnyű hozzáférés biztosítja az elkereskedelem fejlődését. Tehát ez sokszor ugye pont a vám hatóságok miatt nehézkes. Mi a helyzet a katasztrófa sújtottak területeken? Ez is egy fontos téma. Nézzük az elkereskedelmet. Ezen belül a konferencia úgy gondolja, vagy kimondta azt, hogy a digitális hozzáférést kell javítani, annak érdekében, hogy az elkereskedelem is növekedjen, ehhez pedig a KKV-k támogatása és egy elkereskedelem barát környezet kialakítása szükségesek, és ugye itt a női munkavállalók, illetve női vállalkozók helyzetbe hozása is nagyon fontos terület. Persze a gender dimenzióra is odafigyelnek a programok végrehajtói, kormányok, nem kormányzati szervezetek, nemzetközi szervezetek. Mi a következő lépés? Nos, hát először is fontos megvizsgálni ebből a szempontból azt, hogy az Európai Unió mit kíván tenni az új stratégia kapcsán. Ez egy nagyon fontos vita, nem csak a finanszírozás szempontjából, hanem a VTO-val való kapcsolattartás szempontjából is. Ismerjük, hogy mik a nagy kihívások, ezekre önök is utattak, utaltak. Van egy úti tervünk 2030-ig, és ezzel most be is fejezném a mondani valómat, és szeretnék mindenkinek nagyon sok sikert kívánni ebben a munkában, az Aid for, for Trade stratégia felülvizsgálatának munkájában, hiszen ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, és uh, köszönöm azt a megjegyzést is, hogy uh, itt vannak um, a, ennek a dokumentumnak a szerzői is ma körünkben. Frank Lemessen következik most, aki az OECD-ben dolgozik már 1997 óta, és a fejlesztési segítséggel foglalkozik, ő felel a kereskedelmi fejlesztési munkákért is többek között. Robert úrral együtt ő volt a szerzője ennek a dokumentumnak Genfben, és most pedig megadom a szót körülbelül ugyanannyi időre, mint az előző hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívták az osz és engem is ide ebbe, erre az ülésre. Nagyon nagy kihívás volt összegezni mindezt. Úgy gondolom, hogy meg kell jobban értenie a két szervezetcsának egymást, és pontosan erről szól az Aid for Trade kezdeményezés is. 7 percben szeretnék egy kicsit a múltról, a jelenről, a jövőről beszélni. Michael együtt két évvel ezelőtt egy dokumentumot hoztunk létre, és ez egyfajta háttér dokumentuma ennek a mai ülésnek is. A nagy előnye az Aid for Trade-nek az az, hogy ez erősíti a globális partnerséget, bevonja, össze hozza a fejlesztési és kereskedelmi közösséget közös célokkal, az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot helyezzük előtérbe. Szeretnénk egy párbeszédet a felülő országokkal, és szeretnénk így kereskedelmi lehetőségeket adni nekik így is, illetve különböző megállapodások által is. A másik előnye a globális Aid for Trade megközelítésnek az az, hogy ez nagyon rugalmas megközelítés, és megfelel a, mind a piacnak, mind pedig a fejlesztésnek is. 2009-ben a gazdasági válság után főként arra koncentráltunk, hogy megmaradjon a pénz áramlásáról a területre, 2011-ben pedig már eredményeket akartunk. 2013-ban pedig a globális értékláncolathoz kívántuk ezt eh, kapcsolni. Szerettük volna, hogyha iparosabbnak ezek a fejlődő országok. Persze nehéz Zamoában eh, autókat gyártani, de például különböző alkat, részeket lehet. Tehát egyfajta globális értékláncot kívántunk létrehozni, és így az iparosodást elősegíteni. Nagyon fontos a kereskedelem költségeinek csökkentése, a legalacsonyabban felett országok számára nagyon magas a kereskedelem költsége. És nagyon lassan csökkennek ezek a költségek itt. Nagyon fontos az összeköttetés erősítése, erről még a kollégám fog beszélni. Gondolom nagyon hatékony ez a kezdeményezés, nem csak, hogy a fejlesztési stratégiákban helyezik előtérbe a kereskedelmet, a donorok a, ezen prioritások köré építik stratégiájukat is. A stratégia, ahogy ez már elhangzott az önök kollégája szájából, Rubis úr szájából, a stratégia szempontjából nagyon fontos az, hogy 22 milliárdról most már 55 milliárdra nőtt a támogatás mértéke a stratégia megkezdése óta, tehát nagy mértékben megnőtt a, ez az összeg, megkettőződött ez az összeg, és pont ez volt a célja ennek a kezdeményezésnek. Nem csak a pénzről van szó, hanem arról is, hogy elérjünk eredményeket. Nagyon sok tanulmány kimutatta azt, hogy mind mikro és makro szinten vannak eredmények. Persze ez függ a program mienségetől és az ország kontextusától is. Különböző elemzések jöttek létre az oecd és azt láthattuk, hogy ha egy dollárt adunk ki, akkor ezáltal 8 dollárt lehet a fejlett számára elérni, és 20 dollárt a legalacsonyabb a országok számára. Az EU, az EU tagállamai értékelése is nagyon pozitív volt, és azt az önök képviselője is elmondta, tehát az Aid for Trade tényleg segít a fejlődő élők számára. Nem csak arról van szó, hogy több aid for trade-re van szükség, hanem jobbra is. Michael is elmondta, hogy ha szeretnénk a kereskedelmi elérni, ez nem fog meg történni azonnal, ez nagyon fontos, de ahhoz, hogy maximális eredményeket érjünk el, interoperabilitásra, együttműködésre, infrastruktúrára van szükség, ehhez sok idő kell, de ez létrejöhet, például Vietnámban is láthattuk ezt, Bangladesben, Mauritiusban, Gánában, Eh, és láthattuk ezt, még akkor is, hogyha ebbe ezt 15 évet tellett. Nagyon óvatosan meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi is történik. Értékelni kell a programokat ott, ahol a magán és a közféle együttműködnek, meg kell vizsgálni azt, hogy ezek a PPP-k működnek-e. Tényleg ez a terület, a kereskedelem, az iparistás terület, ahol a magánszektor szeretne tényleg az állami szektorral együttműködni, hogyan lehet ezt előségeteni, hogyan lehet regionális programokat hatékonyan létrehozni, hogyan lehet a nemzeti prioritásokhoz közelíteni a fejlesztési politikát, hogyan lehet donorként itt ezt támogatni Michael is beszélt a finanszírozási lehetőségekről, amikor tíz évvel ezelőtt elkezdtük ezt a kezdeményezést, főként visszanemtérítendő hitelek formájában adtuk ezeket a segítségeket, most már 60% a, a kölcsön, 40% a visszanemtérítendő kölcsön, 60%-a az alacsonyan fejlett országoknak nem rendelkezik fiskális lehetőségekkel, mi kölcsönzésről beszélünk, minden segélyt arra használunk fel, hogy még több eszköz generáljunk, viszont nem szabad torzítani a belső piacot sem. Koncentrálnunk kell a különböző kontextusokra, látni kell a kereskedelmi és a befektetés közötti kapcsolatot is. Mire van szükség? hangsúlyoznunk kell azt, hogy ez a program egy hosszú távú program, ehhez kitartás, türelem, eltökéltség kell, de látnunk kell azt, hogy mit értünk eddig el. A fejlesztési közösség számára azt mondjuk, hogy létrehoztuk ezt a hidat, iskolát, kórházat. A kórház, az iskola, a híd hosszú távú hatásait nehéz összehasonlítani. Az egyik dolog sokkal vonzóbb, mint a másik. A jövő szempontjából Michael már utalt a főkitűzésre, vagyis a szegénység csökkentésére. Meg kell szüntetni a földrajzi elszigeteltséget, a, a nem tarifai jellegű akadályokat is el kell hárítani, növelni kell a a finanszírozáshoz való hozzáférést, az elkereskedelmet kell támogatni. Vannak sürgető kérdések, a klímaváltozás, a szolgáltatások, a befektetések, és nagyon, nagyon átfogó programról van szó, együtt kell működni, integrált politikai megközelítésre van szükség, ez meg, ennek megfelel az Aid for Trade. Egyrészt itt vannak a gazdasági célkötőzések, másrészt pedig a környezetvédelmi, szociális célkötőzések is. Michael is elmondta azt, hogy nagyon fontos az EU-nak a szerepe és az EU intézményeinek a szerepe, hiszen nagy donorról van szó az EU személyében, és a nemzetközi környezet nagymértékben változik itt, tehát az európai közösségnek egy előretekintő, dinamikus Aid for Trade politikát kell kialakítani. Köszönöm szépen, és sajnálom, hogy túlszaladtam az időmen. Uh, uh, Köszönjük szépen! Nagyon fontos, de valóban, hogy az időt jól használjuk ki, de a technológiával is tudni kell élni. A nagy kérdés, működik-e Los Angeles-szel a Skype kapcsolat? Igen, úgy tűnik, hogy működik. Jó reggelt! Elmúlt évfél. Így van, valóban. Köszönjük, hogy ilyen késői vagy korai órán is rendelkezésünkre áll. Kéti Szominennel beszélünk a vonal másik végén, aki szintén részt vett ennek a publikációnak a kidolgozásában, aztán meg is adom önnek a szót, hogyha ezt így el tudja fogadni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy itt lehetek. Ahogy hallhattuk, az 8 for Trade Review fő témája a konnektivitás volt, és a nemzetközi donor közösségben és azon túl is elfogadott, hogy az elektronikus kereskedelem és a digitalizáció nagyon fontos, az óriási lehetőségeket eh, rejt a kis és nagy cégek eh, számára is, hogy világ minden pontjára eljussanak, és különösen fontos lehetőségeket rejt ez azok számára, akik a kereskedelemből sokáig kiszorultak, ezek főként a kis és középvállalatok, vidéki kis cégek, akik online könnyebben eljutnak a fogyasztókhoz és a viszonteladókhoz világszerte, ráadásul mindezt tehetik egy pillanat alatt. Egy pár diát is mutatnék, megosztanék önökkel. Igen, rögtön ugorhatunk egyet. Igen, az online értékesítés témájában az amerikai nemzetközi fejlesztési ügynökséggel némi adatbányászatot végeztünk az elektronikus kereskedelem témájában, és azt vizsgáltuk, hogy a kis cégek, kis és közepes cégek a fejlődő országokban hogyan használják az elektronikus kereskedelmet. Az egyik legmeglepőbb eredmény az volt, hogy az off online kereskedők sokkal valószínűtlenebb, hogy exportálnak is. Harmad eh, a fejlődő országok kis, kis cégei közül 20% exportál, de az online is jelenlévő cégek esetében 60% ez az arány, tehát háromszoros következő diát, ha megtekintjük, akkor láthatjuk, hogy az offline kereskedők sokkal kevésbé diversifikáltak, hogyha exportálnak is, általában csak egy piacra. Ha a következő diára tekintünk, akkor látjuk, hogy az online kereskedők sokkal diversifikáltabbak, több mint 50%-uk legalább két piacra exportál ha az eBay vagy az Alibaba adatait vizsgáljuk, akkor ezek még meglepőbbek. Akár 40-50 eh, piacot is elérnek az eBay-en keresztül. Amikor tehát azt mondom, hogy mindez szép és jó, de alapvetően mit kell itt eh, látni? Az elektronikus kereskedelem nemzetközivé teszi a kis cégeket. Intuitív módon értjük azt, hogy a kereskedelem, mint az Aid for Trade esetében egy megfelelő környezetet kell megteremteni. Amikor a digitális kereskedelemre és az elektronikus kereskedelemre gondolunk, akkor egy kicsit más a helyzet. Nem csak a szemtest technikai infrastruktúrára van szükség, hanem általában a az elektronikus kereskedelemhez igazított eh, kereskedelem könnyítésre van szükség, online fizetési lehetőségekre, és eh, általában az embereknek is tudni kell, a vállalkozóknak, hogy hogyan kell használni az elektronikus kereskedelmet, illetve a rövid távú tőke igényt is ki kell elégíteni. Az online kereskedelemhez tehát eh, vannak fontos előfeltételek, eh, de ha ezek teljesülnek, akkor nagyon jó eh, eredményeket hozhatnak ez, ezek. Jó, lássuk, hogy mik az igazi kihívások azok számára, akik online is aktívak. Egytől tízig kellett értékelni a környezetet, az üzleti környezetet. Általában 5-6-ot adtak, hát ez bizony nem teljes elégedettséget jelent. Gána vagy Banglades esetében az eredmények még sokkal rosszabbak voltak. Nagyon gyakran úgy tűnik, hogy hiányoznak a megfelelő körülmények. És mindig a pénzügyi, logisztikai eh, háttér tűnik úgy, hogy hiányzik. További részleteket, hogyha vizsgálunk, elektronikus kereskedelmi platformok és a online aktív cégek számára mik a legnagyobb kihívások? Határon átnyúló logisztika, eh, vám eh, eh, eljárások, a digit digitális szabályok például egyre inkább megjelennek, hogy például az online websájtok esetében milyen felelősségeket, vagy milyen szerzőjogi felelősségekkel kell számolniuk. Tehát vannak nagyon komoly szabályozói és logisztikai kihívások is. A következő dián láthatjuk, hogy na jó, hát és akkor mi van? mindig problémáznak a cégek, miért olyan fontos ez számunkra? Megmondom, hogy miért. Azért, mert ennek óriási gazdasági következménye van. Hogyha a három legnagyobb akadályt lebontjuk az elektronikus kereskedelem elől, akkor 34%-kal nőnek az eladások és az export is. Ez kis cég számára ez óriási dolgot jelent. Én magam is egy kis céget vezetek. Én nagyon örülnék annak, hogyha nekem például minden szabályozási akadályt lebontanának. Mi köze ennek a kereskedelemhez? Hát alapvetően szakpolitika formálóként azt látjuk, hogy az elektronikus kereskedelem, a digitalizáció a fejlődő országok a kkv számára óriási lehetőségeket jelent, de ehhez prioritásokat kell megállapítani alapvetően. A jelenlegi digitális kereskedelmet előmozdító intézkedések eléggé elszórtak, nem koordináltak. A kis cégek igényeihez kellene igazítani a vámeljárás rendet, illetve általában a csomagküldés kapcsolatos eljárás rendet is. A elektronikus kereskedelmi platformok a tűzvonalban vannak, ha úgy tetszik, ők nagyon jól tudják, hogy mik a legfontosabb kihívások, jól lenne tőlük tanulni. Törökországban, Bangladesben, jártam, ahol próbálják segíteni a kereskedelmet. Szerintem ez óriási lehetőségeket rejt. Az utolsó diára tekintve láthatjuk, hogy ez a kedvező kereskedelem számára kedvező környezet megteremtése pontosan mit is jelent. Igazából az Aid for Trade teljes forradalmi átalakítására nincsen szükség ha úgy tetszik, nem a boron kell változtatni, hanem újfajta üvegbe kell tölteni. Tehát igazából a PPP konstrukciókat, a társfinanszírozási lehetőségeket, a különböző cégek közötti együttműködés lehetőségeit kell igazából javítani, hiszen a fejlődő országok kis és középvállalkozói számára szerintünk ez lehet az igazán fontos. Uh, Köszönöm szépen ezt az érdekes uh, felszólalást, nagyon jó gondolatokat hallhattunk, és most megadjuk a szót a parlamenti képviselőknek és más uh, résztvevőknek kérdések formájában fognak hozzászólni, és a szakértőink itt maradnak velünk, hogy választ tudjanak adni a feltett kérdésekre. Meg is adom a szót Hautala asszonynak. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy mind a Fejlesztési Szakbizottság, mind a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság komolyan vegye ezt a témát. Én egyébként mind a kettő szakbizottságnak tagja vagyok. A kérdésem a következő. Az üzleti környezet nagyon fontos a befektetés, ösztönzés és a munkahely teremtés szempontjából. Hogyan látják önök a helyzetet az Aid for Trade programon keresztül? Hogyan lehet a kormányokat rábírni arra, hogy egy előre látható jogi környezetet, megbízható környezetet, illetve adószabályokat átlátható módon valósítsanak meg. Milyen lehetőségek vannak a kezünkben, milyen eszközöket tudunk felhasználni erre. Amikor az Aid for Trade kérdése felmerül, akkor tulajdonképpen az üzleti szféráról beszélünk. Ilyen szempontból fontos az is, hogy a cégek elszámoltatása környezetvédelmi, emberi jogi szempontból, munkaügyi szempontból megvalósuljon. És vajon ez így van-e, szerepet kap-e az Aid for Trade felülvizsgálatában ez a három szempont? Köszönöm, Sáke asszony következik. Thank you very much. I think it's a very time... Köszönöm szépen, szerintem ez egy nagyon érdekes és jó időszerű téma. Kicsit részletesebben szeretnék a digitális aspektusokra kitérni, illetve arra, hogy a nyílt internethez való hozzáférés a kereskedelemben milyen szerepet játszik. Nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit többet hallhatnánk arra, hogy mit gondolnak, mi az, ami hozzásegítené környezeti szempontból az embereket az inter, a biztonságos internet használathoz hogyan lehetett ilyen környezetet teremteni, megfelelő adatvédelmi szabályok bevezetésével a fejlődő országokban, elkerülve a digitális infrastruktúrában rejlő kiskapukat, a kiberbiztonság garantálásán keresztül, tehát milyen feltételrendszerre van szükség eh, ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Már csak azért is, mert itt eh, kulcsfontosságú szerepet játszik a privát szektor. A második kérdésem pedig a korrupcióra vonatkozik, és arra, hogy hogyan lehetne elkerülni a korrupciót. Az EU milyen szerepet játszik ebben, hogyan eh, működik együtt a fejlődő országok kormányaiban a korrupció visszaszorítása érdekében? És van egy harmadik kérdésem is. Azt látjuk az EU-ban, hogy van egy olyan trend, nagyon kockázatosnak látom én ezt, hogy a külpolitikai eszközeink egyre inkább a migrációs hullámok megakadályozását célozzák. Még a mm, kereskedelmi politikánk és a fejlesztési politikánk is mit lehet tenni ennek a problémának az elkerülése érdekében, és hogyan lehet ezeken a külpolitikai célokon dolgozni. Köszönöm szépen. Én is szeretnék erre utalni, mert nem akarok külön kérdést feltenni, de a migrációra vonatkozó a kérdés engem is nagyon érdekelt. Rodríguez asszony következik. Köszönöm szépen, nagyon szépen. Köszönöm az összes szakértőnknek az érdekes felszólalását, a Skype-os összekötetést is köszönöm. Két kérdésem, illetve megjegyzésem lenne. A digitális szakadék az egyik, ezzel kapcsolatban azt hallhattuk, hogy 3 milliárd 900 millió embernek nincsen hozzáférése az internethez. Leginkább azokon a területeken élnek, akik, ahol tehát ilyen elhagyatott területeken, illetve a fejlődő országokban, de az EU-n belül is vannak azért ilyen területek. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy azokon a területeken is legyen internetes hozzáférés, ahol a privát tőke nem térül meg, és ahol az embereknek sincsen olyan tőkéje, vagy olyan, nem olyan tőkerősek az emberek, hogy hozzáférhessenek az internethez. Mit lehet tenni a digitális szakadék csökkentése érdekében? Tehát mit akarunk konkrétan tenni ezen a területen, illetve az infrastruktúrák finanszírozására hogyan gondolnak. A második kérdésem pedig az lenne, hogy nagyon fontos szerintem a PPP konstrukciók megoldása, de vajon vannak-e már arra vonatkozó értékelések, hogy hogyan lehetne mindezt javítani, hogyan működött mostanáig a PPP konstrukció, és hogyan lehet hatékonyabbá, illetve igazságosabbá tenni ezeket a megoldásokat. Köszönöm szépen. Következő. Jude, köszönöm szépen. Két kérdésem lenne nekem is, Heidire utalva a munkaerőpiaci kérdések, illetve a fenntartható fejlődés, környezetvédelem kérdései hogyan jelennek meg a kereskedelem politikai megállapodásokban, hiszen mindezek összefüggenek, és vannak-e olyan bevált gyakorlatra vonatkozó példák, amelyek az Aid for Trade ben rejlő lehetőségeket megmutatják. Tehát olyan projektekre gondolok, amelyek akár környezetvédelmi, akár munkavédelmi szempontból fontosak. A másik kérdésem a digitális piacra vonatkozik. Ugye itt mindig arról beszélünk, hogy hogyan lehet a digitális szakadékot betölteni, és hogy az internet milyen hatással van a kereskedelem politika alakulására. Van-e összefüggés az Aid for Trade politika és a globális kontextusban a kereskedelem és a szolgáltatások kiterjesztésére vonatkozó tárgyalások, vagy multilaterális tárgyalások között. Tehát végül is a legkevésbé fejlett országok számára hogyan valósul meg a digitális piacban rejlő lehetőségek kiaknázása, tehát a két terület között vannak-e integrált megközelítések a digitális kereskedelem elősegítésére vonatkozólag. Köszönöm szépen, kedves kollégák, még ketten szeretnének hozzászólni, és aztán le is zárnám a listát, mert hát válaszokra is időt kell majd biztosítani. Schuster úr következik. Először is köszönöm szépen az előadásokat. Nagyon jelentős ez, mert hogyha sikerül a magángazdaságot bevonni a kereskedelmi kérdésekbe, illetve a fejlesztési kérdésekben, akkor járhatunk jól el. Az Aid for Trade kapcsán kíváncsi vagyok arra, hogy van-e szektorális vagy regionális megkülönböztetés, milyen fajta uh, tényezők hatnak itt regionálisan. Itt arra gondolok, hogy különböző országcsoportok között, de az országokon belül is, hiszen elképzelhető az, hogy különböző jelentős van a vidéki területek között, illetve a szaturális megkülönböztetés között. Vannak olyan kijelentések, hogy ebben a gazdasági szektorban ezek az intézkedések nagyon fontosak, a másikban pedig ezek. Én erre lennék kíváncsi. Köszönöm szépen, Aniszon Szamoszág. Igen, köszönöm szépen. Rövid leszek az első kérdésem. Már beszéltünk az általános környezetről. Az a kérdésem, hogy az új kereskedelmi helyzet milyen hatással fog járni. Például, hogyha a kereskedelmi segítségnyújtási programra gondolunk, az EU-nak fontos szerepe van itt, ez így van, viszont kicsit aggódnunk kell talán amiatt, hogy a jelenlegi környezet milyen negatív hatásokkal járhat. A második kérdésem a digitális összekötetésre vonatkozik. Mindenki hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos az, hogy az infrastruktúra a megfelelően működjön technikai szempontból, és illetve különböző kompetenciákat erősíteni, Kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolnak önök arról, hogy hogyan lehet a különböző pilléreit ennek a segítségnyújtásnak erősíteni, hogyan lehet a kormányok nagyobb szerepvállalását elérni, vagy azokét, akik itt felelősséggel rendelkeznek. Elnök, akkor most visszaadom a szót a panel meghívott vendégeinek. Lehetetlen küldetésük van itt, hiszen három percben kell megválaszol, megválaszolniuk a kérdéseket. Először is Robert úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy emlékezett arra, milyen láthatatlan feladat előtt állok. Különböző megjegyzéseket hallhattunk. Ha megnézzük a befektetési környezetet, akkor azt láthatjuk, hogy az 8 for Trade kezdete óta már ez változékony volt. Láthatjuk azt, hogy különböző javaslatokról beszélnek jelenleg a WTO-n belül is, olyanokról, amelyek a kereskedelem megkönnyítéséről, illetve a befektetések megkönnyítéséről szólnak. Persze vannak kereskedelmi könnyítési megállapodások is, de jelenleg folynak olyan tegyalások is, legalábbis bizonyos országcsoportok között, hogy hogyan lehet a befektetési környezet átláthatóságát elősegíteni. Erről a következő hónapokban is beszélni fogunk majd, majd a Buenos Aires találkozót megelőzően. Egy másik aspektus az az elszámoltathatóság és a korrupcióról szóló viták. Nagyon fontos rámutatni arra, hogy a kereskedelmi könnyítési megállapodás nem csak előreláthatóságot ad, és itt gondolhatunk arra, hogy mennyire fontos a vámbevétel számos fejlődő ország szempontjából, és nagyon fontos a költségvetésük szempontjából is, de ezáltal az előreláthatóságot, a bevételek begyűjtését is elő lehet segíteni. Ha megnézzük ennek a digitális dimenzióját, néhány esettanulmány, amit láthattunk a Global Review-ban, akkor láthatjuk azt, hogy az elkormányzás milyen mértékben csökkentheti a korrupciót, növelheti a bevételek eh, nagyságát. Eh, tehát ez is eh, nagyon fontos, amikor a digitális környezetről beszélünk. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, úgy vélem, hogy ez idáig a viták főként arról szóltak, hogy a fejlődő országok megteszik az első lépéseket. Nem hiszem, hogy a biztonság kérdése megjelent volna ez ideig ezekben a kérdésekben. Ami a migrációt illeti, egy aspektus, és eh, egy nagyon érdekes vita vissza vezetne bennünket a kereskedelmi könnyítési megállapodásokhoz. A migrációnak vannak eh, gazdasági okai és vannak természeti okai, ennek, ami miatt az emberek elhagyják az országokat. Van egy nagyon fontos pont, amelyet a vitában felvetettek, ez pedig az, hogy a, ha a vám eljárások nem megfelelően működnek, akkor lehet, hogy a humanitárius segítőnyújtást ez növelheti. Tehát a vám eljárás nagymértékben lassíthatják a folyamatokat. A munkakörülmények, környezet, ezekről is beszélünk természetesen a vto n belül, hiszen a fejlesz, feltartó fejlesztési célok között is szerepel ez. Néhány VTO tag talán kicsit másképp közelíti meg ezeket a kérdéseket, van, ahol a bilaterális viszonyokat szeretnék, vagy a preferenciákat, vagy a multilaterális megközelítést. Végezetül, elnök úr, harcoljak arról, hogy lesznek-e külön szabályok a tisztán belül a gazdag országok számára, vagy lesznek megkülönböztetett megközelítések a szegény országok számára. Én ezt eh, nem igazán tudom, a vita elég dinamikus a WTO-n belül jelenleg, és eh, ami a befektetési könnyítést illeti. Sokat beszélünk az e-kereskedelemről, az eddig e-kereskedelmi munkaprogramról, és eh, a szolgáltatások kérdéséről, például a szolgáltatásokat kötődő informatikai rendszerekről is beszélünk, tehát eh, a vita talán most már mélyebb, mint ahogy én ezt felvázoltam. Már túlfutottam a három percen, de elnézést, elnök úr, elnök. Köszönöm, akkor most megadom a szót a második vendégnek, Lemeszen úrnak, tessék, öné a szó. Elnézést, arra koncentráltam, hogy mely pontokat nem tudom majd megválaszolni. A migráció kérdése a mexikói korábbi elnöke a NAFTA során azt mondta, hogy én vagy elkodom a termékeinket, vagy az embereinket, hát most a fallal talán ez már nehezebb lesz, de valóban fenntartható gazdasági távlatokra van szükség, és ez az, amit tényleg segít abban, hogy a migrációt meg lehessen állítani. A magánszektor számára nagyon pozitív az, hogyha a szabályozói keretet erősítjük. Ez nem drága, itt technikai segítségnyújtásról van szó, például az Európai Unió regionális alapon ezt el is végzi, vagyok például az elkereskedelemhez való hozzáférés, az internethez való hozzáférést. Ahogy Michael is elmondta, a donorok 500 milliót költenek évente erre. Ez nem tűnik soknak, de de ezzel pontosan meg lehet valósítani ezt a szabályozói keretet. Az OECD-ben megvizsgáltuk azt, hogy a magánszektor mennyire van bevonva ebbe, és 800 milliárd extra befektetést tudtunk elérni. Persze itt van még a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kérdése is úgy gondolom, hogy a vállalatoknak ez a saját érdekükben áll, nem csak azért, mert a kormányok ezt mondják, a kormányok segítenek is, és hogyha jó példákkal állunk elő, a megnézzük például a textilipar kérdését Bangladesben, ez egy jó példa. Itt az EU tagállamok tényleg leültek a magánszektorral, de a bangladesi kormányjal is, hogy erősítsék a textil gyárakat Bangladesben. Az ilyenfajta PPP-k elemzése azt mutatja, hogy jól működik ez, amikor meg kell határozni az akadályokat, hogy ezt a kollégám is elmondta a társfinanszírozás esetében látni lehet ezt, hogy minden működik és mi nem, és tanulhatunk ebből a világgazdasági fórum más nemzeti intézményekkel együtt Genfben nagyon jó munkát végez, megmutatván azt, hogy mi működik és mi nem működik a magán, illetve az állami együttműködés tekintetében. A az OECD, nem azért, mert én ott dolgozom, de az OECD kitűnő elveket fogalmazott meg a segélyhatékonyságot, illetően itt az elszámolthatóság nagyon fontos, arra, hogy magukénak érezzék ezt a projektet, hogy megfeleljünk a, az adott ország prioritásainak, és hogy megfelelően lehessen az eredményeket eh, kezelni. Ezek eh, azok az elvek, amelyeket több évi munka után tanultunk meg, és engem aggaszt az, hogy amikor Genfben voltunk, és beszéltünk a magánszektor bevonásáról, akkor az egyik EU tagállam elmondtam, nagyon fontos bevonni a, magá, e- a magánszektort, és a magánszektor érdekében is áll ez, de a magánszektor bevonása nem arról van szó, hogy a holland vagy a finn magán ö, szektor élvezi meg ennek az érdekét, de itt be kell vonni a fejlődő ország magánszektorát, és nagyon fontos az, hogy ne az történjen ez, nehogy, nehogy az történjen, ami 20-30 évvel ezelőtt, hogy, hogy mi csak a saját magánszektorunkat helyezzük előtérbe. Köszönöm. And, uh, I hope we... Köszönjük szépen. Nagyon remélem, hogy a Los Angeles-i Skype kapcsolatunk él még. Igen, valóban kiváló. Comments on these excellent questions. Uh, on the first, um... Három dolgot hadd fűzzek hozzá. Az első elhangzott megjegyzés a szabályozói környezet kapcsán a digitális kereskedelem kihívásaival kapcsolatban végzett tanulmányból többek között azt tanultam meg, hogy mennyire fontosak ezek a kis cégek számára is. Úgy érzem, hogy nagyon sok kisebb cég számára most végre megnyílik a lehetőség arra, hogy online kereskedjen. Szerintem ez nagyon nagy lendületet adhat az online kereskedelemnek a kis és középvállalkozások keretében. Általában a vállalkozói kedvet erősen fellendítheti, hiszen vannak olyan adózási és egyéb szabályozási kérdések, amelyek nagyon megnehezítik a dolgokat. Ahogy fejlett és fejlődő országokban kis és nagy cégekkel is kapcsolatban állok. Az a benyomásom, hogy az online export és import politika nagyon meghatározó számukra, de vannak kérdések azzal kapcsolatban, hogy a legkevésbé fejlett országok esetében a de minimis szabályok hogyan alakulnak, például az áfa kulcsok hogyan alakulnak, hogyha ezek adó, hogyha sikerül ezeket az adó akadályokat lebontani, az mindig nagyon sokat segít mindenki számára hiszen több országban nagyon komoly de minimis szabályok vannak a vámeljárás rendben. A harmadik olyan terület, amelyik fontos lehet adatvédelem, fogyasztóvédelem az online kereskedelemben. Ezeket bizony a fejlődő országokban is meg kell vizsgálni, Latin Amerikával sokat foglalkoztam az elmúlt időkben, alaposan elemeztük a helyzetet, és az adatvédelem, a fogyasztóvédelem, online kereskedelemre vonatkozó aspektusait vizsgáltuk. Ugyanakkor, amikor a cégekkel egyeztettünk, akkor felmerült az a probléma, hogy nem feltétlenül építik be a kis és nagy cégek véleményét egyaránt. A, fontos, hogy a, például az adatvédelmi szabályok ne legyenek túlságosan eh, eh, nehezek, eh, át elrettentőek, hiszen a fejlődő országok magánszektorának a kapacitását kell képíteni arra, hogy ezekben a vitákban hallassák és hallatni tudják a hangjukat. A szabályozói tevékenység tekintetében komoly aggodalmak merülnek fel bennem. Úgy tűnik számomra, hogy több országban is figyelmen kívül hagyjának nagyon fontos szempontokat a PPP, tehát a Public-Private Partnership tekintetében felmerül az, hogy nem csak az eBay vagy az Alibaba, hanem mondjuk Afrikában a Burundi shop pontosan mit tesz és mit tehet igazából. Úgy érezzük, hogy legalább három módja van annak, hogy a public-private partnershiphez kapcsolódjunk. Úgy tűnik, hogy az állami és a magán ö, szektor között még ö, igen nagy különbség van a tekintetben, hogy milyen ö, szabályozói, technológiai ö, és gazdasági környezetre van szükség a cégeknek. Hogyha két felet, a két oldalt egymáshoz közelebb hozzuk, hogyha az állami szektor jobban megérti, hogy a magánszektornak milyen kihívásokkal kell szembenézni, és hogyan segíthetnek, akkor az már önmagában rengeteget segíthet. A második az az új partnerségek keresése. A vám igazgatásoknak mindenütt világszerte feje feje a kis csomagok nagy számban történő meg jelenése miatt. Vajon mi van a csomagban, mi van a dobozban? Ezeknek az ellenőrzése vámigazgatási szempontból roppant nehéz. Az online platformoknak az elektronikus kereskedelmi tranzakciókra vonatkozó eh, adatok alapján ezen alapok segítségével a vámigazgatások eh, rá kockázatelemzéssel rá tudják irányítani a saját figyelmüket azokra az anomáliákra, amelyekkel a 90-95 százaléknyi legális forgalom mellett meglévő kb. 5 százaléknyi problémás esetet tudják vizsgálni. Társfinanszírozásra van szükség az infrastruktúra, illetve a digitális export könnyítés szempontjából is. Ezeket nem viselheti ezeket a pénzügyi terheket csak az állami szektor, a tőke bevonására van szükség. Ugyanez igaz az infrastruktúrára, sem a magán, sem az állami szektor nem tudja saját erőből ezt megoldani. Tényleg a társfinanszírozás lehet itt a megoldás a digitális korszakban is. Köszönjük szépen, köszönjük minden meghívott vendégünknek a kiváló gondolatokat, amiket megosztottak velünk. Azt hiszem, hogy ezzel az első panel megbeszélés végéhez értünk. Kérem az második panel megbeszélés résztvevőit, hogy fáradjanak föl ide a pulpitusra, és Vajrájnen alelnök kollégámnak át is adom az elnöki tisztet. Köszönöm szépen, az első felét olyan csodálatosan vezényelte le, hogy valóban nagyon feladta nekem a leckét. kb. 8 percünk van minden hozzászólóra, de hogyha ezt gyorsabban is meg tudják oldani, azt a nagyra értékeljük, mert hát, mint mindig, most is késésben vagyunk. Miközben érkeznek a meghívott vendégeink, be is eh, mutatnám őket. Első hozzászólónk Marietta Jáger lesz, aki az Európai Bizottság főgazgató helyettese a Nemzetközi Együttműködés és Fejlesztés Főigazgatóságban, az Európai Bizottságban 2005 óta dolgozik elsőként a DG Energy and Transportban volt igazgató, majd nemzetközi kereskedelemmel és energiadosszékkal folytat, foglalkozott, aztán kabinet főnöke volt az egyik biztosnak, az Európai Bizottsághoz mielőtt belépett, az külügyminisztériumban volt Szlovéniában az ügyek felelőse, és az egyes koreper ügyeket vitte. Precious. Eight minutes, but if you can do it shorter, we would appreciate. Hogyha 8 percbe tudja sűríteni, akkor annak külön örülünk. Minden tőlem telhetőt megteszek. Köszönöm szépen. Pálinkás jó reggelt kívánok mindenkinek az Európai Bizottság nevében. Szeretnék köszöntet mondani az Európai Parlamentnek. Valóban kiváló lehetőség ez, hogy az Aid for Trade témájában, amely egyébként roppant aktuális, megszervezték ezt a mai meghallgatást. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy az Aid for Trade megfelel -e még a feladatnak. Mimica Neve Mimica biztos nevében mondhatom, hogy kereskedelem nélkül a gazdasági fejlődése elképzelhetetlen, ez igaz minden országra, gazdagra és szegényre egyaránt a nemzetközi kereskedelem mindenki számára megfelelő előnyekkel 2007 óta, amikor a stratégiát elfogadtuk, az Európai Unió Aid for Trade eh, programot 85%-kal növelte, 2015-ben érte el a legmagasabb szintet, és az Európai Unió adja a globális kifizetéseknek, támogatásoknak az egyharmadát. Ugyanakkor még ilyen imponáló számokkal is sajnos tehetnénk többet. A kereskedelem liberalizáció emberek millióit emeltek ki a nyomorból, mégis nem egy, egy, egyelően oszlanak el az előnyök, óriási különbségek maradnak. A különböző régiók és országok között ország, óriási különbségek vannak, ezért tehát vannak még komoly kihívások, tudjuk, hogy a globalizáció ezt tovább nehezítheti, az oktatás, a foglalkoztatás terén, hogy csak kettőt említsek, tehát óriásiak a különbségek, és a partnerországokban még nőttek is a különbségek 25 évvel ezelőtti szinthez képest. 2015-ben 48 legkevésbé fejlett ország több mint egy kevesebb mint egy át adta a világ teljes exportjának, és kereskedelmi deficitjük 14-szer nagyobb volt, mint 2006-ban. Uh, Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy az iparosodás hiánya, a regionális integráció hiánya, uh, illetve az egymástól függés uh, és a primer nyersanyagok hiánya mind-mind ennek az oka sajnálatos módon ez gátolja a gazdasági növekedést. Tehát az LCD, a legkevésbé fejlett országok esetében van bőven tennivaló, mit kell ebből, mire kell ebből emlékezniük. A fenntarthatóság kell, hogy a felépésünk középpontjában álljon, a kereskedelem és a befektetések szempontjából is. Ezért, ahogy említettem, az Európai Bizottság egy nagyon ambíciózos befektetési tervet tett le az asztalra, és a parlamentnek és a tanácsnak köszönhetően az IFSD rendeletet szeptember vége előtt tudjuk ö, nyilvánosságra hozni de fel kell tennünk magunknak ismét a kérdést az Aid for Trade programmal mi legyen, megfelel ez még a célaknak. Valóban a kereskedelem promóció és a megfelelő munkahelyteremtés célját szolgálja. A 2030-es napirenden most inkább nem rohanok végig, ezt mindenki eh, unalomig ismeri már de a fenntartható fejlődési célok, az sdg kat különböző célok és eszközök a kereskedelemhez szorosabban kell, hogyha passzoljanak. A 2030-es napi rendbe, amit önök is jól ismernek, az európai konszenzussal próbáltuk ezt el létrehozni, és meggyőződésem, hogy az Európai Parlamenttel együttműködve meg tudjuk azt mutatni, hogy igenis hatékonyabb választ tudunk adni az új kihívásokra. A beszédem felén túlugrok, hogy kérdésekre is maradjon idő, de hadarva tovább annyit még elmondanék, hogy a célunk alapvetően az, hogy az 8 for Trade felépésünk nagyobb eredménnyel járjon, hogy a kereskedelem hatékonyabban szolgálja a fenntartható fejlődés dicséretes célját. Az 8 for Trade stratégia valóban szakpolitikai koherenciára ad lehetőséget. Ez a második fontos üzenetem, tehát arra van szükség, hogy megtaláljuk a módját, hogy ezeket az Aid for Trade eszközöket eh, párhuzamosan használjuk eh, eh, szakpolitikáinkkal, hogy elérjük ezt a koherenciát. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Nos, először is szeretnénk a integrált és differenciált válaszok által elért jobb együttműködést kevésbé fragmentáltá tenni, illetve a szisztematikus a eh, rendszer eh, beli interkonnekciókat, összekapcsolásokat kell javítani. Uh, a blending költségvetési eszközökkel lehet ezt jobban elérni. Az Európai Unió segíti az érintett országokat. Jó lenne, hogyha a kereskedelmi intézkedéseket jobban figyelembe vennénk. 39 eh, fejlődő országra terjednek ezek a megállapodások, és eh, egyoldalú kereskedelem könnyítést is alkalmazzunk, ugyanakkor a kereskedelem és a befektetés politikánk szorosabban kell, hogy kapcsolódjon, ezért kell együttműködnünk szorosabban a magánszektorra, az európai külső befektetési terv végrehajtása egy új lehetőséget kínál erre. Ezen kívül integráltan kell az új eh, realitáshoz alkalmazkodni. Mit jelent ez? development. És igazán fenntartható fejlődést kell megcéloznunk az etikus kereskedelem, az erkölcsös kereskedelem terén rengeteg dolgot teszünk, például a textiliparban, a felelősebb beszállítói láncok létrehozását, és így tovább, és így tovább és persze az Aid for Trade a partnerországok érdekeit kell, hogy szolgálja, az ő igényeik szerint kellene, hogy működjön, hatékonyabb monitoring mellett. Például elmondanám azt is, hogy a blending operációk vagy műveletek nem szerepelnek az Aid for Trade beszámolásban, a leverage beruházások 90%-a ebből kiesik. Ezért tehát színvonalasabb a, a, a kevesebb néha több, tehát színvonalasabb, de kisebb számú fellépésre lenne talán szükség. Ha megengedik, akkor még annyit villámgyorsan elmondanék, hogy az Aid for Trade a fenntartható gazdasági fejlődés és a tisztességes munkahelyek teremtését kell, hogy szolgálja. Ez kell, hogy legyen a célunk a jövőben. Köszönöm szépen, remélem nem beszéltem túl hosszan, viszont túl gyorsan. Köszönöm. Siegfried Leffler következik, őke pedig a Brüsszel, a GIC, ö, rep, tehát, ö, brüsszeli reprezentációs irodájából érkezett, Németországból, és 2016-ban érkezett Brüsszelbe. Korábban Leffler úr 2011 és 2016 között ugyanezen a területtel foglalkozott Németországban. Több mint 15 éves tapasztalata van, nagyon sok kezdeményezésben vett részt, és főként a közelkeleti térségnek nagy ismerője. Leffler úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetnek. Köszönöm szépen az INTA és a Deveszak bizottságoknak a meghallgatás megszervezését, és örülök annak, hogy meghívtak bennünket ide. Hölgyeim és uraim, a kereskedelem nagyon fontos eszköze lehet a gazdasági növekedésnek, ugyanakkor rengeteg kihívással is jár minden szinten az összes szereplő számára, nem csak a fejlődő világban, hanem a fejlett országok körében is. Ma megpróbálunk képet festeni arról, hogy mi történt mostanáig, és hogyan lehet hatékonyan kihasználni ezeket az eszközöket. Gyakorlatilag a német gazdasági együttműködésért felelős minisztérium és az EU, illetve a lokális, tehát a helyi kontaktusaink is azt mondják, hogy a helyi szintű dinamikák megvizsgálása szempontjából kell a hatékonyságot vizsgálni. Gyakorlatilag az európai döntéshozók és partnerországbeli döntéshozók számára kívánjuk előkészíteni a terepet, hogy a lehető legjobb politikai döntéseket tudják meghozni a fenntartható fejlődés és a fejlesztés területén. Röviden szeretném a német stratégiát ismertetni, amely 2017. júliusában indult el. A 2030-as agendára való utalás egyértelmű, nagyon fontos a politikai koherencia, a fenntartható fejlődés a kereskedelem és a fejlesztés területén. Tavaly óta azt is láthattuk, hogy a politika nagyon sokszor kiegészítő intézkedéseket igényel annak érdekében, hogy a rossz hatásokat ellensúlyozni lehessen. Nagyon fontos a többoldalú egyeztetés, a politikai koherencia, és nem szabad, hogy senki se lemaradjon a fenntartható fejlődés útján, illetve a szegénység ellenes harc területén. Éppen ezért más német ügynökségekkel együtt támogatjuk a német kormányt abban, hogy az új prioritásokat megtalálják. Ennek eredményeképpen hat területet neveztünk meg. Az első a regionális gazdasági integráció, és a megfelelő kereskedelem politika. Kettő, a kereskedelem megsegítése, három megfelelő infrastruktúra, négy gazdasági infrastruktúra, öt produktív kapacitások, illetve láncolatok felépítése, és hatos verseny, illetve befektetési terület. A partnereink igényeinek felmérése után azt a következtetést vontuk le, hogy különböző eszközökre van szükség, különböző politikai, eh, technikai megoldásokra, oktatási, képzési területre, illetve kapacitás eh, építés a folyamatok és az intézményépítés területén. Fontos a privát szféra bevonása, ez eh, kulcsfontosságú számunkra. A jó, kormányság, jó kormányzás átláthatóság, elszámoltathatóság szintén nagyon fontosak számunkra, és az ilyen típusú követelményeknek való megfeleltetést kívánjuk elősegíteni mind a privát, mind az állami szférában. Partnerségi, partnerséget kívánunk kialakítani parlamenti képviselőkkel, és természetesen csak akkor lehetünk hatékonyak, hogyha megfelelő politikai háttérrel rendelkezünk. Mindig készen állunk egy fejlesztés szemléletű kereskedelempolitika kialakítására célzó javaslatokkal kapcsolatban. Marietta is beszélt már az Addis Abebai ágendáról, uh, illetve az európai uh, külpolitikai, illetve külkereskedelmi uh, stratégia fontosságáról. Fontos számunkra a privát szektor támogatása, a gazdasági infrastruktúrák, befektetés ösztönzés és kereskedelempolitikai tanácsadás területe. Ilyen szempontból négy fontos faktort emelnék ki a sikeresség szempontjából, ugyanakkor ezek nagy kihívásokat is mutatnak. Az első a szféra bevonása a folyamatban. Az implementáció területén épp úgy, mint a partnerségi viszony kialakítása területén, mert így lehet javítani a hatékonyságot, és ugyanakkor a kereskedelem politikai intézkedések kialakításánál is be kell vonnunk a privát szektort. Németországban ez meg is valósul, partnerségben a fejlődő országokkal. Ezek a szövetségek rendkívül fontosak, az együttműködés kialakítása és a nehéz pontok megszüntetése szempontjából. Meg kell vizsgálnunk tehát azt, hogy melyek azok a potenciális területek, ahol be lehet avatkozni a folyamatba, és a prioritásoknak mennyire felelnek meg a célkitűzések, figyelembe véve a helyi szempontokat, és mindezeket beépítve a projektek kialakításába. A német cégek állandó segítséget nyújtanak nekünk abban, hogy valóban eredményorientáltak maradjunk, és ezen keresztül ne legyenek olyan bonyolultak és nehézkesek az export és import procedúrák. Montenegro esetében láthattuk ezt, ahol az volt a cél, hogy javítani szerettük volna a gyorsaságot. Ezt sikerült is megtennünk, és elértük az 55%-os hatékonyságot. A kis és középvállalkozások Montenegróban a kis csomagküldő szolgálatok tekintetében nagyon sokat profitáltak ebből. Ez például konkrétan mutatja azt, hogy hogyan lehet segíteni kereskedelem politikai eszközökkel ezt a folyamatot. 1600 PPP-t tudtunk létrehozni, és úgy gondoljuk tapasztalataink alapján, hogy ez egy fontos siker eszköz. Az átláthatóság növelése a második terület. Ezt Közép-Ázsiában, Kazaksztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán és Tajikisztán esetében tudom bemutatni, ahol sikerült javítanunk az üzleti környezeten, a regionális és nemzetközi kereskedelem segítése szempontjából. Ilyen szempontból meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet egy asztalhoz leültetni a különböző a érintett szereplőket, kormányzati és nem kormányzati szervezeteket, hogy mindenki inkább magán, magáinak érezze ezt a folyamatot egyablakos rendszerek kialakítása, elektronikus ügyfél kapuk kialakítása és az átláthatóság növelése ilyen eszközök, és ebből a szempontból jól tudjuk azt, hogy ez hozzájárulhat egy ország gazdasági növekedéséhez is. Egy multiszintű megközelítésre van szükség, elszámoltathatóság, átláthatóság, a 2030-as ágentából is jól ismert alapelvek. meg kell vizsgálnunk azt, hogy hol van szükség politikai lépésekre. Hármas. 2030-as politikai célok, gazdasági növekedés, senkit se hagyjunk, senki se maradjon le. Ezek azok az iránymutatások, amelyek nagyon fontosak. A bangladesi textilipari, szociális és környezetvédelmi sztenderdek javításával kapcsolatos projekt illusztrálja a legjobban talán ezt a területet. Itt a ruha, illetve textiliparban megpróbáltuk leültetni egy asztalhoz a döntéshozókat, illetve a, ezeknek a cégeknek a vezetőit, és konkrét eredményeket is fel tudunk mutatni, ugyanis több mint 800 cég ben javultak a standardek, és több ezer középszintű vezetőnek nyújtottunk képzést hat hónapon keresztül ezekben a témákban. A kereskedelem mindenképpen eszköz lehet a fenntartható fejlődés elérése területén is, hogyha megfelelő záradékok mentén tudjuk azt végrehajtani. És végül a kereskedelem több oldalú egyeztetés eredménye kell legyen. Különböző szereplők vesznek részt ebben a folyamatban, és nagyon sok partnerországban kapacitásépítésre van szükség annak érdekében, hogy megfelelő eredményeket tudjunk elérni. Ez az a megközelítés, amely a közös célok kialakítása szempontjából elengedhetetlen, és hogyha többet szeretnének tudni a hatékonyság, vagy akár a deficites területek kérdéséről, vagy speciális ország, tehát ország specifikus megközelítést szeretnének olvasni, akkor kérem, hogy a weboldalunkat olvass el, ahol nagyon sok háttérinformációt tettünk fel. És végül azt szeretném hangsúlyozni, hogy a mi perspektívánkból úgy néz ki a helyzet, hogy a rossz tendenciákat ellensúlyozni kell, és a fenntartható fejlődés érdekében egy inkluzív és fejlesztés szemléletű kereskedelem politikára van szükség. Köszönöm szépen. Thank you. <clears throat> And the third speaker is uh, Dr. San. San Marin lesz az a következő hozzá uh, szóló, aki az európai fejlesztési politikai központtól érkezett. Ő főként gazdasági, kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik a regionális integrációs folyamatokban, főként Afrika tekintetében, illetve az AKC-EU kapcsolatok tekintetében. Most Bilál úr kapja meg a szót tehát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide önökhöz. Szerintem egyértelmű a mai vitából, hogy az Aid for Trade nagyon hasznos megközelítés, és ebben az értelemben tényleg ez, ez, ez ajánlható, azért tényleg segíteni lehet a kereskedelem hatását, hatékonyságát, és ez valóban hasznos lehet ez a megközelítés. Nagyon fontos elem ez most, ugyanis sokan aggódnak a globalizáció miatt, erre utalt Jeger kollega is az egyenlőtlenség miatt. Tudni kell azt, hogy a fejlődő országokban, akár csak a fejlettebb gazdaságokban megvan a veszély annak, vannak veszélye a kereskedelemnek, és a kereskedelem nem célja, nem önmagában való cél, hanem a cél az az, hogy ez előnyökkel járjon, hogy az emberek nem úgy érzik, hogy előnyös a kereskedelem, és ez tovább növeli inkább az egyenlőtlenségeket, akkor akkor valóban aggályosnak tekinthető. Tehát az Aid for Trade nagyon fontos elem, hogy ezt a folyamatot nyomon kövessük. Szeretnék egy kicsit az Aid for Trade koncepcióra rátérni. Valóban ez csak kereskedelemről szól? Amikor az Aid for Trade-ről beszélünk, akkor olyan kérdésekről beszélünk, mint a regionális integráció, az infrastruktúra fejlesztés szükségessége, megfelelő szabályozói keret létrehozása, és a kereskedelmek valamit létre is kell hoznia. Iparosodási folyamat, beleértve a szolgáltatásokat is, a magánszektor szerepe, amelyről már beszéltünk, és nem utolsó sorban a befektetések kérdése. Ezek olyan pontok, amelyek meglennek az Aid for Trade-ben is, de sokkal tovább megy ez ezeken. Lamsen említette a rugalmasságát az Aid Trade-nek, de ez néha félrevezethető lehet, ha csak kereskedelemre koncentrálunk. A politikai koherenciára van szükség a fejlesztés szempontjából, és koncentrálnunk kell olyan kérdésekre, és amelyeket különböző módon értékelünk a donorok, illetve a fogadó országok részéről, lehet, hogy nem mindent fogadószanak kell ez a fajta 8 for trade stratégia, főként inkább fejlesztési stratégiára van szükség, ami benne van a kereskedelem és az 8 for trade tehát ezt töltérbe helyezhetjük. Le lehet szűkíteni azt a programot, amelyel a fejlesztés nem csak kereskedelmet vagy kereskedelmi fejl- könnyítést jelent. Ez tökröződik a kereskedelmi eh, programokban, és ez azt jelenti, hogy nekünk is eh, eh, koncentrálunk kell arra, mit is jelent az Aid for Trade. A második dimenziója az Aid for Trade-nek ez a segítségnyújtás. Emlékezni kell arra, hogy a 2000-es évek közepén jelent ez meg, amikor a milleniumi fejlesztési célokra koncentráltok, és arra koncentráltok, hogy hogyan lehet ezt a segítségnyújtást a lehető leghatékonyabban nyújtani. Beszéltünk már arról, hogy be kell vonni a magánszektort a befektetésekbe, mindenfajta finanszírozást figyelembe kell venni. Beszéltünk arról is, hogy a kölcsönök mennyire fontossá válnak, és tudjuk, hogy ennek van egyfajta hatása a magánbefektetésekre is. A segítségnyújtás, a segély csak egy kis elem, segély csak egy kis elem. Amikor az Aid for Trade-ről beszélünk, akkor a segély részét ennek marginálisnak kell lennünk. Azt kell vizsgálnunk, hogy a segélyel milyen fajta más hatásokat lehet elérni. Nem tudom, hogy ez tényleg elég egyértelmű akkor, amikor az Aid for Trade-ről beszélünk. a magánfinanszírozás szerepe, az, hogy hogyan foglalkozunk a kockázatok, a biztosítások, a különböző pénzügyi eszközök szerepével, az export segítések, ez mind ebbe a dimenzióba tartozik. Az európai külső fejlesztési eszköz is létezik. Ennek van egy második pillére, a technikai segítséget jelent, de ebben benne van a hagyományos Aid for Trade is. Hogyha a finanszírozásról beszélünk a kereskedelem kapcsán, és ez, ahogy mondtam, a kereskedelmen túlmutat, akkor azt láthatjuk, hogy ez sokkal szélesebb körben értelmezik. a kérdés az, hogy csak a fejlődő támogatjuk-e. Ezzel nem kell a saját magánszektorunkat támogatni, erről is beszéltünk ma. Azáltal, hogyha a magánszektort arra ösztönözzük, hogy használja a kereskedelmet külső közvetlen befektetésekre, a technológia átadására és így munkahelyteremtésre, ezáltal az európai magánszektort arra ösztönözzük, hogy befektessenek a fejlődő országba, főként a legszegényebb országba, amelyeknek ez majd előnyes lehet. Tehát, hogyha a magánszektorok részletet nem csak a fejlődő országban kell elősegíteni, hanem nálunk is, de el kell kerülni azt, Eh, hogy az étfotrödet csak a saját magánzatorunk elősegítésére eh, használjuk, amely persze a versenyt torzítaná. Az It for Trade narratíváját, tehát egy kicsit eh, ki kell igazítani a magánszektor esetében. Nem beszélünk eleget a fenntarthatóságról, sokkal többet kell beszélnünk az étfoltrét kapcsán a fenntarthatóságról, a megfelelő munkakörülményekről, a megfelelő üzleti hozzáállásról, az etikai kereskedelemről. Ezek olyan kérdések, amelyeket jobban kell kezelnünk, ehhez több erőforrás kellene, és végezetül pedig a nemi szerepek kérdése, a gender kérdése. Brüsszelben a nyári szünet előtt volt egy találkozó a nők szerepéről a kereskedelemben, és szerintem ez nagyon fontos kérdés, sokkal inkább előtérbe kellene helyeznünk ezt a kérdést az Aid for Trade esetében, és köszönöm. Köszönjük mindhármoknak a kiváló prezentációkat. Jöger asszonynak el kell mennie nem sokára, úgyhogy ha konkrétan hozzáintéznének kérdést, akkor azt most tegyék meg. Heidi Hautala van egy direkt kérdésem van Mariettához. Heidi Hautala. Akkor kezdjük Heidi Hautala kérdésével. Köszönöm, Marietta. Mint mindenki, roppant érdeklődve hallgattam, amikor elmagyaráztad a az Aid for Trade stratégia eldolgozott változata kapcsán. Mission uh, will give out a proper communication. That it's something that... Szerintem fontos, hogy az Európai Bizottság egy világos közleményt adjon ki eh, ez ügyben, hogyan tudjuk meggyőzni Timmermans urat arról, hogy egy közlemény formájában kellene ezt kiadni, nem csak egy munkadokumentum formájában. Uh, yes, uh, I would like to... Igen, nekem is lenne egy rövid kérdésem. Az expozékat hallgatva felmerült bennem a kérdés, hogy hogyan látják az egyensúlyt az Európai Unió Aid for Trade stratégiája és a tagállami nemzeti Aid for Trade fellépések között, mert ezek igen gyakran nemzetgazdasági célokat szolgálnak látszólag. Curtin Darling asszonynak is lenne egy kérdés. Igen, köszönöm szépen, eh, talán az új stratégiával kapcsolatban egy konkrétabb kérdés az áttekintésében beszélt arról, hogy a tisztességes munkához való jog előtérbe kell, hogy kerüljön. Hiszen a munkaerőpiaci tisztességes munkához való jog program végrehajtása nyilván ennek egyik fontos eszköze lehet. Sok fejlődő országban egész egyszerűen a szakszervezeti mozgalom, a munkavállaló érdekvédelem igen fejletlen. Az Aid for Trade stratégiában a szociális párbeszéd és az ehhez kapcsolódó felépések fontos lennének, hogy megvalósuljanak ne csak a retorika, hanem a mindennapi gyakorlat szintjén is. Köszönjük! Három kérdés hangzott el, melyekre Jeger asszony megpróbál majd választ adni. Köszönöm, mint mindig, kiváló kérdések érkeztek. Nagyon remélem, hogy valóban pozitívan reagál majd az Európai Bizottság vezetése arra a kérésünkre, hogy közlemény formájában hozzák ezt nyilvánosságra, de minden tőlünk telhető eszközt megragadunk arra, hogy ezt a nagyon fontos célt eh, elérjük. Nagyon reméljük, hogy a novemberi csomaggal egy füst alatt ezt is eh, tudjuk érni, de hát megint csak ez Marietta Jáger személyes véleménye, kezeljék is ezt úgy, próbálnak segíteni nekünk abban, hogy meggyőzzünk másokat is arról, hogy ezt eréljük az ez irányú fejleményekről, ha megengedik, akkor majd folyamatosan beszámolunk. Tehát egy új konszenzus van kiolókulóban a 2030-as napirend kapcsán is. Szeretnénk a közös programozás elvét követni. Hogy elmondtam, a blending, tehát a vegyes pénzügyi eszközök is nagyon fontosak lehetnek ezügyben. Ezek az elemek a tagállamokkal együtt remélhetőleg biztosítják majd a fellépésünk hatékonyságát, megszorozzák, meg sokszorozzák annak hatását. Tehát kérem a kollégákat is, hogy ezt az üzenetet juttassák el a megfelelő fórumokra. Én a tisztességes munkához való jog mellett mindig lándzsetörök, és szeretnénk, hogyha valóban személyre szabott programokkal segíthetnénk ezt a folyamatot, hogy ez hogyan valósul meg túl korai lenne ez ügyben bármit is mondanom, de hát annyit elmondhatok és ígérhetek, hogy a DG Defco részéről mindent tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy ez így alakuljon a stratégia tekintetében, de egész egyszerűen e kapcsán nem mondhatok többet. Köszönjük, Jäger asszony. Lássuk a, az eredeti kérdés. Maria Arena, köszönöm szépen. Nem Jéger asszonynak tettem fel ezt a kérdést, mert szerintem ez inkább politikai kérdés, amit föltennék. És ez a következő. Miért 8 for Trade a neve ennek a stratégiának, és, és miért nem az a címe, fejlesztés orientált kereskedelempolitika. Ez lehetne, ahogy ezt a németnek jött vendégünk mondta, ez lehetne az igazi neve. Az Eat for Trade, már a neve is problémás. A fejlesztés politikai támogatásokat a tisztességes kereskedelem irányába kell eh, átirányítani, újra gondolni. Afrikában például felmerül az a kérdés, hogy a termelés tekintetében mi legyen a prioritás. Az európai növényegészségügyi normákat vegyék át, hogy se így lehet sikeres a fejlődésük, vagy inkább elemezniük kellene az ekt regionális, Afrikán belüli export-import tendenciákat, hogy mivel javíthatják a különböző országok közötti erőcserét, például a kelet-afrikai, vagy nyugat-afrikai, vagy dél-afrikai régiót. Melyik a fontosabb? Mi a prioritás? Hogyha az Aid for Trade szellemében járnak el, akkor az lesz a prioritás, hogy ezekben az államokban eh, segítsük az Európa felé irányuló exportot tett, az például az európai eh, növényegészségügyi növény és állategészségügyi normáknak feleljenek meg. Ez pedig az első legkomolyabb akadály számukra. Az ő távolságok és az európai elvárások magas szintje a, tehát annyira eltérnek a helyi viszonyok és az elvárások, hogy ez igazából fékezzi a regionális fejlődést. Ez egy igazi stratégia, ez így, ez így működik? Fel, felmerül valóban ez a kérdés. Ugyanakkor egy fejlesztést szolgáló kereskedelempolitika nevet viselne ugyanez, akkor teljesen másképp működnénk együtt például Afrikával teljesen megfordulnának a dolgok. Az afrikai államokat, például a tagállamokkal kétoldalú megállapodásokat kérnek, amely a regionális együttműködés teljesen tönkre teszi. Tehát szeretném az Aid for Trade helyett, ahogy azt az német úriember is mondta, a fejlesztés szolgáló kereskedelmi politika névre átnevezni. Azt hiszem, hogy a Digitrade részéről ez egy nagyon komoly ö, gondolatkísérlet lenne. Második. Az Aid for Trade keretében a segélyekre helyezzük a, a, a felelősséget, hogy hatékonyan szolgálja a fejlődést a segélypolitika vagy nagyobb hangsúlyt fektessünk a segélyre, több pénzzel, több segéllyel többet tehetünk, de annélkül, hogy elfelejtenünk az oktatást, az egészségügyet és a fejlődés elsőszámú faktorait, mert ma mit látunk? Egy olyan európai politikát, ami azt mondja, hogy a migráció megállítására kell használni a segélyeket, és másodszorban az Európával folytatott kereskedelmet kell, hogy szolgálják ezek a segélyek. Tehát ez egy alapvető probléma. Vagy megerősítjük a segélypolitikánkat és ezt a költségvetést, vagy a, tényleg csak a segélypolitika hatékonyságára figyelünk oda. Nem lehet mind a kettőt egyszerre megvalósítani. Az Effort Trade stratégia keretében az alapvető jogok, az emberi jogok hogyan biztosíthatóak ezekben az országban, és például a befektetőknek milyen felelősségük van. Egy küldetésen jártam Marokkóban nem olyan régen, az Európai Unió nagykövete, marokkói nagykövete beszámolt arról, hogy illetve az ő segítségével találkoztunk cégekkel, csak azért az iróniának is van határa. Tehát elképesztő volt, hogy mintha csak franciákkal találkoztunk volna ott a, a Marokkóban, mi fejlesztjük ezeket az országokat, nem ők fejlesztik magukat. Tehát eh, ahogyha ez az elképzelés, nem az én elképzelésem, de hogyha ebben a keretben vagyunk, akkor mit követelünk ezektől a befektetőktől, hogy valóban megvalósuljon a fejlesztéspolitika, és ne csak eh, megszokott üzletmenet legyen. Tehát, hogyha a kereskedelmi megállapodásokban vannak ilyen előírások, akkor mit várunk el az európai befektetőktől? De még egyszer mondom, nagyon érdekel, amit a, a német panelistánk gondol erről. Köszönjük. Maria Hojbu. Köszönöm. Maria Hojbu következik. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Egy kicsit ahhoz szeretnék csatlakozni, amit Maria Arena elmondott. Nekem is feltűnt az, hogy mindig is abból indulunk ki, hogy a kedelemnek e, Európával kell lezajlania. Azt láthatjuk, hogy regionális kereskedelem, hogyha a regionális kereskedelmet tekintjük, tehát a kisebb régiókat, vagy nagyobb mértékben nézzük, például Kelet-Afrika, Nyugat-Afrika, vagy Afrika teljességet nézzük, egyfajta belső piacot kellene kifejleszteni ott is. Jáger asszony azt mondta, hogy vannak olyan országok, ahol a kereskedelmi liberalizációja kivezette az embereket a szegénységből. Én szeretnék egy példát hallani erre, de ha megnézzük a feltörekvő nemzetgazdaságokat, például Kína. Nagyon protekcionisták voltak a saját piacukat illetően, egészen addig, amíg kinemítették a saját termelésüket, amíg tényleg versenyképessé váltak nemzetközi szinten, és utána kezdték meg a piacaikat megnyitni. Mi a kereskedelmi megállapodásainktól azt várjuk, hogy a liberalizáció már hamarabb is betörténjünk, megtörténjen, főként eh, Afrika esetében. Hogyha kereskedelmet akarunk eh, folytatni, akkor itt főként erőforrásokról van szó, és ezt problémaként említette Jáger asszony. Hogyan, hogyan akarjuk a feldolgozóipart ezekben az országokban támogatni, akkor, hogyha már mindent meg kell most nyitni, nyitniuk, és nem tudják megvédeni a piacaikat. Én itt ellentmondást látok. Hogyan lehet a feldolgozóipat kiépíteni ott, és nem csak kivonni a nyersanyagot ezekből az országokból. Tehát kíváncsi vagyok a konkrét példákra. Bilán úr nagyon sok problémát felvetett a hozzászólásában, azt, hogy kirekezték az embereket, például hogyha csak nyersanyaggal kereskedünk, amelyet embertelen körülmények között termelnek ki, akkor egyértelmű ez kirekesztést jelent. Nagyon sok problémát megemlített, és egy dolgot hagy emeljek ki én is a fenntarthatóság elemét, amit ön is hangsúlyozott, és amelyről nem beszélünk eleget, ez nem áll eléggé a középpontban. Erről ön is beszélt, Mária Arena is említette azt, hogy mennyire felelősek a vállalatok, és hogyan lehet nagyobb felelősségre bírni őket. Ez nem fog önkéntesen menni. Hogyha önkéntességre alapozunk itt, hogy, hogy felelősek legyenek önkéntesen a környezetért, az emberekért, a munkáért, hogyha ezt önkéntes alapon hagyjuk meg, ezzel is vannak tapasztalataink, akkor csak részben, vagy egyáltalán nem fogják vállalni a felelősséget. Tehát kötelező szabályokra van szükség, ezekre sem találtam még választ, pedig ezek engem érdekelnének. Charles Görens, please. Charles Görens következik, köszönöm szépen az a probléma, amelyet fel akartam vetni, az lehet, hogy már említés kapott, amíg nem voltam itt, úgyhogy ha ez így lenne, akkor kérem szóljanak. Az Ákácsi országokkal, az afrikai országokkal való a tárgyalások a GATT 24-es cikkén alapszanak, Már pedig a GATT egy olyan időszakból származik, amikor a nemzetközi kereskedelem gyakorlatilag hasonló jellegű produktivitással rendelkező országok között valósult meg. Ma pedig a különböző kereskedelmi partnerek között óriásiak a különbségek produktivitási szempontból. Most ezek után vajon a GATT-ra mm, való hivatkozással megkötni kereskedelmi megállapodást, az még egyáltalán életszerű, vagy sem? Engem az is zavar, ebben a 24-es cikkben, hogy Louis Michel és Mandelson között egy vita alakult ki, a fejlesztési szempont és a liberalizáció között. Tehát az egyiket támogatta meg mondjuk a GATT alapú tárgyalássorozat, és nem kérhetjük ezzel kapcsolatban az afrikai országoktól azt, hogy megnyissák a piacaikat olyan mértékben, ahogyan ez a GATT-ban szerepel. Most persze lehet itten különböző politikákat alkalmazni a kiegészítő jelleggel, de szerintem alapjában rossz a jogalap. Az Európai Bizottság nem csak a nemzetközi szerződések letéteményese kellene legyen, hanem talán egy olyan kereskedelmi politika kialakítójává kellene válni, ja, amely a kiegyensúlyozott kereskedelmet tekinti céljának. Én azt gondolom, és alapvetően támogatom a kereskedelem liberalizációját, hiszen liberális vagyok, de nem lehetne-e olyan protekcionista intézkedéseket bevezetni, amelyeknek köszönhető egyébként Európa maga is úgy fejlődött, ahogyan fejlődött. Itt a gazdasági partnerségi megállapodások tárgyalása szempontjából kellene ezt megfontolnunk. Okay, thank you. And... Köszönöm szépen, mások hozzá kívánnak ezt szólni. Charles, Charles Görens kérdése, az talán az első panelhoz kapcsolódna inkább, de mm, nézzük meg, hogy ki az, aki hozzá szeretne szólni, még a panel lezárása előtt. Úgy látom, hogy egy felhívás született itt, táncra való felhívás. Néhány gondolat. Nem hiszem, hogy a kereskedelmet csak észak-dél vetületében kellene megvizsgálnunk, tehát alulfejlett és jobban fejlett régiók közötti kereskedelmi kapcsolatokra fókuszálva, hanem inkább a dinamikát kellene megvizsgálni, illetve megváltoztatni lehetne a dél-dél közötti uh, kereskedelemre is gondolni. Nem mindig az Európai Unió központú világban kell gondolkodni, hiszen uh, a kapacitások építése más irányba is uh, kellene mutasson, globális alapon kellene gondolkodni, tehát nem mindig csak EU déli félteke vagy észak-dél közötti kereskedelemben kellene gondolkodnunk. A GATT 24-es cikkének felmerülése kapcsán azt szeretném elmondani, hogy hát még a WTO-n belül is nagyon sok vita van erről. Gyakorlatilag az egyik legfontosabb vita, amelynek alapján új javaslatok is megszülettek, a differenciált kezelésre vonatkozik, tehát másfajta víziók vezérelik a különböző VTO tagokat, és erre többen utaltak is ma már. Mindennek vannak érvei, meg ellenérvei is, mert sokan azt mondják, hogy a kapacitásokat pont a liberalizáción keresztül lehet kiépíteni tehát a kereskedelempolitikai megállapodások egy globális piacban kapnak értelmet, az export kapacitás összefügg az import kapacitással. Tehát ha valaki jól tud importálni, vagy hatékonyan, akkor majd az exportban is ennek meg lesz az eredménye. Tehát itt vannak különböző iskolák, különböző gondolatmenetek, még a wto n belül is. Köszönöm szépen, ez azt mutatja, hogy akkor tovább kell folytatnunk ezt a vitát. Most pedig kérem, hogy három percben foglalják össze a panelisták a mondani valójukat. Löffler úr, Leffler úr kezdhetné. Megpróbálom. Aréna asszony, köszönöm szépen az ön felszólalását. Politikai értelemben nem is akarom ezt kommentálni, mert ez nem az én tisztem. Viszont az egyértelmű, legalábbis német perspektívából nézve a dolgokat. 15 éve dolgozunk nagyon szoros együttműködésben a privát szférával, és a kereskedelem politikai háttérrel rendelkezünk, tehát sokat tanultunk, sokat alkalmazkodtunk, és az új stratégia kialakításában ezek a tapasztalatok nagyon fontosak voltak. Az új stratégia egyébként erősen fejlesztés orientált, Mindenképpen a kapacitásokat kell javítanunk, és azokat a struktúrákat, amelyek a befogadó, illetve a partnerországokban vannak, mert ezen keresztül tudjuk őket jobb helyzetbe hozni, és mindkét oldal számára előnyös kereskedelempolitikát kialakítani. Miután én közgazdász vagyok, és egyébként fejlesztéspolitikával foglalkozom, ezért azt gondolom, hogy ezek ezen az úton kell tovább mennünk, tovább kell erősítenünk a kapacitásokat intézményi szinten és a folyamatok szintjén egyaránt. A legtöbb programunk során megvizsgáljuk az exportorientált megközelítést is, de azt is látjuk, hogy bizonyos régiókban, tehát régióról régióra haladva más és más helyzettel találkozunk. Nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy Afrika az egy ilyen monokultúra, de ez nem így van. Az emberek eh, a különböző régiókban, különböző országokban máshogy gondolkodnak, máshogy dolgoznak, máshogy, máshoz szoktak hozzá, és valóban, amiről ön beszélt, abban mi is hiszünk, és egyébként ilyen módon is dolgozunk, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy az európai oldal, az európai eh, döntéshozó hogyan viszonyul mindehez, de hát ez az önök asztala, ez az önök feladata, az, hogy hogyan tudjuk olyan helyzet kialakításán, hogyan tudunk olyan helyzet kialakításán dolgozni, amely a partner országaink számára is előnyös. Mindig Kínát tekintjük példának, valóban Kínában óriási volt a gazdasági növekedés, ugyanakkor azért Kína, mint ahogy mindenki tudja, egy nagyon különleges ország, hiszen óriási a belső piaca, a legtöbb országnak nincsen ilyen belső piaca, és egyébként azt gondolom, hogy egészen más a története is ennek az országnak, tehát máshonnan indultak. Bilál úr következik. Nagy lélegzetvételű kérdésekről esett itt szó. A 24-es cikk, hadd kezdjem ezzel. A fejlődő országok szempontjából lehet, hogy kicsit meglepő az, hogy a jelenlegi WTO szabályok alapján, hogyha, az egyik, hogyha egy fejlődő ország egy másik fejlődő országgal akar kereskedelmi megállapodást kötni, akkor azt nagyobb mértékű liberalizáció nélkül is megteheti, hogyha viszont egy fejlettebb gazdaságról van szó, akkor a 24-es cikkre hivatkozva teheti ezt csak meg. Tehát gyakorlatilag felmerül az a kérdés is, hogy miért ez a különböző bánásmód. Én nem mondom, hogy a 24-es cikk rossz lenne, sőt, szerintem kimondottan jó gondolat, de az igaz, hogy vannak különbségek. Mind a kereskedelem, mind a kereskedelem támogatása nagyon is politikai kérdés. Itt nem csak technikai kérdésekről van szó, ezek tudatos döntések eredményeként születtek meg. Ismerünk nagyon sok példát a múltból is, Európából is egyébként, ahol a kereskedelmi támogatásokat konkrétan a az adományozó vagy a donor ország szempontjai szem, figyelembevételével valósították meg. Volt, aki utalt az Afrikával folytatott tárgyalási kontextusra is, ahol az Európai Unió egy széleskörű gazdasági együttműködést próbál megvalósítani. A közbeszerzőstől kezdve rengeteg szolgáltatási szektorra kiterjedő kérdésről kívánnak tárgyalni az európaiak, amiket, amikről a partnerországok nem feltétlenül kívánnak tárgyalni. Tehát itt tulajdonképpen óriási különbségek mutatkoznak, nem csak stratégiai, politikai értelemben alkalmazzuk a liberalizációt, és nem mindig szabad kereskedelemről van szó, hiszen eh, nagyon sokszor eh, inkább a termelési kapacitások eh, támogatásában valósul mindez meg. Nem mindig liberalizációt jelent a tárgyalás automatikusan. Tehát tulajdonképpen a fő cél az az, hogy az adott országokat a saját érdekeik mentén segítsük. Azt sem gondolom, hogy választani kellene a között, hogy csak az EU-val akarnak az afrikai országok tárgyalni, vagy kereskedni, vagy pedig helyi szinten is. Itt nem az egyik vagy a másik, az egyik a másik ellenében kérdésről van szó, amelyet el kellene dönteni. Én úgy gondolom, hogy itt akár mind a két irányba is mutathatnak ezek a tárgyalások, hiszen az Európai Unióval való kereskedelem azért nagyon fontos lehetőség az afrikai országok számára, például a minden, de fegyvereket, vagy fegyvereken kívül megközelítés is nagyon hatékony volt. És az utolsó gondolat arra vonatkozik, hogy a kereskedelem és a globalizáció hogyan függenek össze. Itt nem arról van szó, hogy a kereskedelem az definíciójából adódóan mindenképpen kirekesztő lenne, hiszen ismerünk olyan példákat, olyan országokat, ahol vannak vesztesei és nyertesei a kereskedelmi liberalizációnak, és az Aid for Trade lehet az egyik eszköz ennek a kompenzálása érdekében, tehát nem csak szűk értelembe vett kereskedelemről van itt szó. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm, Bilal doktor. Most pedig Winkler úr kapja meg ismét a szót elnöklésre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és köszönöm a részvevőknek is ezt a vitát. Szerintem rendkívül időszerű volt ez a vita, hiszen beszélnünk kell egy olyan világról, amely nagymértékben változik, a digitálisá válik a kereskedelem, minden olyan gyorsan változik, hogy azt láthatjuk, hogy az új koncepciókat, a régi koncepciókat új tartalommal kell megtölteni, át kell tekinteni, felül kell vizsgálni az EU stratégiát, meg kell vizsgálnunk az új világ új komponenseit. Nagyon fontos az Aid for Trade a fejlődés szempontjából, de nem akármilyen fejlődést akarunk, fenntartható fejlődést akarunk, munkahelyeket akarunk Ázsiában, Afrikában, minden alacsonyan fejlett országban, nem csak, hogy munkákat, több millió munkát akarunk, és az Aid for Trade ebben sokat segíthet a fejlesztési stratégiákkal együtt és ezzel talán a migráció kérdését is sikerül megoldanunk. Köszönöm szépen ezt a vitát, és köszönöm azt, hogy itt lehettünk az INTE és a DEVE eh, közös vitáján.